kockázatok. Azt szeretném kérni mindannyiuktól, hogy engedjék meg nekünk, hogy elkezdjük a munkát a szavazatmagyarázatokkal olyan formán, hogy kérem, csendben hagyják el a termet. And orderly. És rendben. Începem, trecem la explicațiile. Da, megyünk tovább. Szavazatmagyarázatok a legelejétől fogva, ugye azt szeretném kérni mindenkitől, hogy bármely magyarázat során legyenek figyelem arra is, hogy írásban is beterezhetik ezt. Tehát 50 képviselőtársam jelezte a beli szándékát, hogy felszólalna. Azt szeretném kérni tehát, hogy mindenki egy percre szorítkozzék szigorúan. Az első hozzászóló, Posztpisil úr. Egy percben, mint mondottam. Eh, děkuji pěkně. Já u tohoto bodu... Köszönöm szépen. Ami az e-call, az elsegélyhívót illeti, szeretném elmondani, hogy nem tudtam szavazni, mert nem működött a szavazókártyám, A későbbiek során fogom orvosolni ezt. Én az ALDE részéről ellene szavaznék, vagy fogok szavazni, még akkor is, hogyha eredetileg támogatom az IGOL rendszert, de még egyszer mondom, nem tudtam szavazni, mert nem működött a szavazókártyám. Doamna Borzan Biljana. Biljana Borzan, egy perc. Doamna Borza Biljana. Borza Biljana asszony nincs itt. Ugrunk. Markus Piper kapja meg a szót. Doamna Mlina Rangelica, un minut. Lina Rangelica akkor a következő. A az on-off kikapcsoló, bekapcsoló gombra vonatkozó módosítót én terjesztettem be, és persze mellette is szavaztam. Én is, mi mindenki a közlekedés biztonságot szeretném megszerozni, ám arra is figyelemek legyünk, hogy nem minden plusz szabályozással ö, vessük áldozatul a szabadságunkat. A személyes adatok tárolása és felmérése a terrorizmus elleni harcban sokszor elhangzik, ám mint liberális képviselő e, ellene vagyok annak, hogy a személyes adatokat kövessék és tárolják az ICO rendszerrel. Ezt lehetővé teszi tudnunk, hogy az Európa e, területén mindenhol valeset esetén megtalálják az a, a sérültet, ám a gépkocsiba szerelt eszköz folyamatosan követhetővé teszi azt, hogy hol vagyunk, felügyelhetővé, és ezáltal a magánszféránkat sértheti. Azt az érvet hallom, hogy ez egy úgymond alvó rendszer, ahol úgyis amonnal, azonnal törölnek mindent, hát ez nekem nem elég megnyugtató. Tehát az alvó tigris és tigris, legyünk rá figyelemmel, minden nap. Miért nem adjuk meg a lehetőséget felnőtt állampolgároknak arra, hogy akarják, ki vagy bekapcsolják az adataikat? Nem értem, miért nem engedjük meg. Köszönöm. percre. Gotovo 30 tisuća ljudi svake godine smrtno strada. Majdnem 30 ezer ember hal meg évente az európai utakon. A sebesültek száma még nagyobb. Ezek megdöbbentő adatok. Erre reagálni kell. Az elsegélyhívó rendszer segíthet abban, hogy csökkentjük a haláleseteket, mert automata segélyüzenetet küld azok helyett, akik már nincsenek abban az állapotban, hogy ezt megtegyék. Minden perc segítheti a túlélési esélyeket. Örülök annak, hogy ez a javaslat az adatvédelmi szempontokra is tekintettel van. A technikai javaslatok jók, és megfelelő idő van arra, hogy bevezessük az e-segélyhívó rendszert. Ezért is támogatom mindezt, és gratulálok a raportőrnek, aki immár a második ciklus óta viszi ezt a témát. Ideje egy egységes e-segélyhívó rendszert kialakítanunk, amely akár évente 2000 életet is megmenthet. Köszönöm, és most pedig Nekov úr következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én gratulálni szeretnék a raportőrnek az S-segélyhívó rendszer jelentéshez. Tudatába kell lenni az embereknek, a, hogy van ilyen lehetőség, és már 2015 előtt érdemes lett volna ezt eh, bevezetni. A polgárok biztonsága egy olyan dolog, amire az Európai Uniónak is oda kell figyelnie, ezért is kell eh, bevezetni azokat az intézkedéseket, amelyek révén felállhat ez a rendszer. Ez a szolgáltatás ingyenes és könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen a lehető leghamarabb. Több mint 25 ezeren halnak meg minden évben az európai utakon. Várjunk még, mielőtt ez a rendszer kötelezővé válik, mert minden egyes élet elveszítése túl nagy ár. Köszönöm, Mária úr, egy perc. Köszönöm szépen. Nem vonhatjuk kétségbe azt, hogy a fedélzeti segélyhívó rendszer hasznos, valóban életeket menthet közlekedési baleset esetén, de az elsegélyhívó nem rendelkezik semmilyen beépített rendszerrel, amely a személyes adatok védelmére irányulna. Egyrészt kötelező jelleggel építenék be a rendszert minden gépjárműbe, és akkor is működne, hogyha a gépjármű vezetője ezt nem kívánja, a kikapcsolására tehát nem lesz lehetőség, és mint ahogyan mondtam, a személyes adatokat nem védik megfelelően. A rendszer létrehozói tárolná az adatokat a rendszer, és harmadik felek is hozzáférhetnének ezekhez a személyes adatokhoz. Az esegélyhívó rendszert a nagy testvér megerősítésére is fel lehet használni, az életünk szinte minden vetületét immáron a nyomon követhetik. Köszönöm. Köszönjük Polcsák képviselő egy perc. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Szeretném azonban azt is elmondani, hogy nem tudtam szavazni a módosítókról, mert nem működött a szavazókártyám. Mielőtt szót kértem volna a szavazatmagyarázatokhoz, nem tudtam, hogy ez nem működött csak később derült ki a számomra. Vannak bizonyos aggájaim, illetve elhangzottak bizonyos aggályok az adatok tárolásával kapcsolatosan, ezeket én is osztom. Szeretném továbbá hangsúlyozni azt, hogy bármely rendszer, amely bizonyos időre tárolja az adatokat, visszaélésekre ad lehetőséget, a technológiai haladás, előrelépés nagyon gyors, így nem tudjuk előre megítélni azt, nem tudjuk megjósolni, hogy ez a rendszert felhasználhatják-e majd visszaélések céljára. Szerintem az adatvédelmet mindenképpen szem előtt kellett volna tartani. Köszönöm. Támogatom az ICO rendszer bevezetését. Jó példa arra, hogy egyenlőséget, egy, egyenlőséget a társadalmi előny és az egyénes érdekek védelme között. Az adatfelosztás megosztás az iCore rendszerben életeket menthet meg, és a balesetek sűrűséget enyhíteti, egyszerűbbé teszi a mentés, a, a tűzoltók munkáját, és pénzt is megtakarítunk ezzel. Ugyanakkor ezzel összefüggésben támogatom azt a módosítót, mi szerint a gyártók kell, hogy biztosítsák, hogy az iCall felhasználók könnyen ki tudják kapcsolni kézzel a, a kocsiban ezt a rendszert Egyensúlyt kell teremtenünk a magánszféra védelme és a, a, a balesetek csökkentések között. Bizonyos garanciákat ugyan bevezettek, például nem lehet nyomon követni a baleset előtti időszakban a gépkocsit a rendszerrel, és az adatokat automatikusan, folyamatosan törli a rendszer az adatgyűjtés pedig a, biz, a baleseti központokban nem adható át harmadik feleknek kifejezett hozzájárulás nélkül. Ilyen értelemben szerintem a, a frakció hozzájárult ahhoz, hogy ezek a védelmek megvalósuljanak. Köszönöm szépen, jár képviselő egy percben a következő. Köszönöm elnök úr, úgy gondolom jó nap ez az állampolgárok biztonsága védelme érdekében az ICOL rendszer, a stratégia záró kövét is behelyeztük úgy gondolom helyén való az is végső soron, hogy minden gépkocsiban beszerelik ezt a rendszert, és automatikusan hívja baleset esetén a központot. Mindazok, akik bírálóan beszélnek róla, fekett egyik tegyék maguknak a kérdés. Mi van akkor, ha többen utaznak az autóban? Kiért, ki a felelős azért, hogyha le, vagy kikapcsolja az autóvezető a rendszert? nem akarom ezt a kérdést feltenni, ezért örülök annak, hogy az Európai Parlament úgy döntött, ahogy. Köszönöm. Kelly képviselő, aki kérdez, fölteheti a kérdését. Köszönöm szépen. Én a frakció mellett szavaztam ezen ajánlás sok mellett, amelyeket üdvözlök. Természetes, hiszen hatalmas károk láthatóak a közutakon, százezerek, milliók sérülnek meg, halnak meg a közutakon, 130 milliárd a közvetlen költsége ennek. Saját hazámban is rémisztőek a számadatok a közúti balesetek tekintetében. Folyamatosan növekszik a halálos balesetek száma az elmúlt két év során. Minden intézkedésre szükség van, és üdvözlendő, amely csökkenti ezek az áldozatok számát. És nyilvánvaló, hogy az ICO technológia erre képes lesz. Úgy gondoljuk, hogy a balesethez való hozzáférés 40%-kal gyorsabb lesz, mint most. Ez önmagában hatalmas előny és nagyon üdvözlendő cél. Tisztelt Zenelova asszony! Mm, fair együttműködésben haladtunk előre, az ICOL rendszer a mi gyermekünk úgymond. Nagyon örülök, hogy a szaggályoskodók nem terelték önt tévútra. Az esegélyhívó rendszer néhány éven belül most már magától értetődő elemmé válik a különböző közlekedési gépjárművekben, ugyanúgy, ahogyan korábban a az öv is, a biztonsági öv is egy ilyen természetes részévé vált. Fontos, hogy ezzel elkerülhetők legyenek az áldozatok a közlekedési balesetek esetében. Köszönöm szépen. Köszönjük. Poszpisil úr következik. Egy perc. Köszönöm szépen. támogattam a, az üzemanyag minőségről szóló irányelvet és a megújuló energiaforrásokból energia energiatámogatására szóló irányelvet, mert úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából jobb és nagyobb támogatásra van szükség a korszerű üzemanyagok tekintetében, és csökkentenünk kell a támogatásunkat azon üzemanyagok számára, amelyek előállítása olyan nehézkes, hogy kétségbe vonható az ökológiai értékük. Örülök, hogy az Európai Unió most felülvizsgálja eddigi politikáját ezen a téren, ez egy nagyon jó jel, és eh, a cseh parlamentben is egyébként egy hasonló vita zajlik jelen pillanatban arról, hogy hogyan lehet a legjobb módon támogatni a megújuló energiaforrásokat. Sajnálom, hogy a cseh köztársaságban ezt az ágazatot nem tekintik ugyanolyan fontosságúnak, mint itt. Remélem, hogy a mai eszmecsere egyfajta ösztönzőképpen hat majd a cseh köztársaságra. Köszönöm. Köszönöm. Ja, kúr következik. Én egy olyan irányelvről van szó, amely ideológiai és a technokraták irányelve. Ez a technológia az erdők pusztításához vezet amit eh, nem értettek meg eh, sem a eh, civil szervezetek, sem Európa, hogy nincs szükség ilyesmire, mert a tagállamok képesek arra, hogy egyedül is megvédjék a polgáraikat, polgáraik érdekeit. Az örvendetes, hogy a tanács és a bizottság a korábbi ambícióikat csökkentették, és így Eh, sikerül több tízezer munkahelyet eh, megér, megőriznünk az első generációs eh, bioüzemanyag kultúrák megmentésével, és így tovább mehet az átállás a bioüzemanyagok irányába. Polcsak, un minut. Köszönöm, Polcsak képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Ami ezt a szavazást illeti, a 2009-es irányelv módosításáról. Számomra ez egy nehéz választás volt, mert először is nem vagyok híve annak, hogy olyan bioüzemanyagot állítsunk elő, amely konvencionális, vagy elsődleges, vagy az első generációs, amely a föld felhasználás megváltoztatásához, a föld használat megváltoztatásához vezet. De aztán végül úgy döntöttem, hogy támogatom ezt a módosítót, mert az eredeti célokból legalább felad, és Fontos ez abból a szempontból, hogy mire használjuk a Földet, és milyen örökséget hagyunk a jövő generációkra. Én eh, figyelmeztetnék eh, eh, arra, hogy az ilyen nagy tervek és ambiciózus elgondolások, amelyeket kritikátlanul fogadunk el, azok olyan hatással lehetnek a föld használatra, amely megköti a következő generációk kezét. Harkin asszony. Én támogatom az irányelvet, ám messze van az ideálistól mégis előlépést jelent. Szerintem a negatív mellékhatásait is kezeljük az, azoknak az EU támogatási politikáknak, amely a bióüzemanyagokat támogatta korábban, és a közpénzekből ö, támogatott bióüzemanyagok igazi üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkenést kell hozzanak. Az Európai Parlament nem érte el ugyanakkor kulcs céljait. Mégis a kompromisszum biztosítja az első generációs bűzlemények között 70%-os plafonját, a tagállamok még alacsonyabb szinteket is megszabhatnak, az állok tényezőket jelentenie kell a szállítóknak és a bizottságnak, és a bizottság az állók kibocsátási tényezőket mérlegeli a maximum kibocsátási szintekben a bioüzemanyagok tekintetében a jövőben. Ezen túl az növények elvégben benne lesznek a 70%-os plafon körben. Nem olyan nagyra törő mindez, amelyet szeretünk volna, mégis javít a helyzetem. Köszönöm, jár képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. A bűzemanyagok az elmúlt években a bírálat tárgyává lettek. Nem fenntartható növénytermelést a forrásuk. Ebben az értelemben kompromisszum született, a bioüzemanyagok megszüntése nem abrupt módon történik, és a százalékos plafon helyén való 0,5%-a a bioüzemanyagoknak származik a második, harmadik generációs technológiából. Két óhajon van végül. Az első a szükséges rendelet életbe lépésével kapcsolatos, az indirekt fölfelhasználással kapcsolatban én szkeptikus vagyok. Bizonyos tekintetben másodszorban meg kell hagyni az ipar számára, hogy 2020 után is a befektetési biztonság megvalósuljon, tervezhető legyen a beruházás. Köszönöm. Petir képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszer már elmondtam ebben a teremben azt, hogy azt szeretném, hogy Európa élen járjon az olyan szakpolitikák területén, amelyek célja az, hogy kevésbé szennyezett és biztonságosabb környezetben éljünk. Örülök, és büszke vagyok, hogy része lehetek egy olyan társadalomnak, amely globális szintéren is vezető szerepet tölt be. Most azon vagyunk, hogy a Párizsi találkozó számára lefektessük az alapokat. Ez az egyik dokumentum, amely megfogalmazza a szándékainkat, társjogalkotói jelentőségünket el kell ismerniük azoknak is, akik eh, részt vehetnek a célok elérésében, meg kell határoznunk, melyek a céljaink, mik a határidők, és egészen pontosan mit is követelünk meg az ipari szereplőktől és a munkavállalóktól. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr, egy perc. Köszönöm szépen. Ebben az esetben is a frakciómat követtem a szavazás során a javaslatról szóló szavazásban. Harkin kollégám nagyon jól összegezte, hogy a javaslatok uh, milyen előnnyel járnak, főként ami a különböző bioüzemanyagok uh, előállítását illeti az ájlukot, illetve a második generációs bioüzemanyagokat. Ez nagyon fontos, hiszen megfelelő jogi keretet teremt, megfelelő jogbiztonságot teremt a beruházók számára, ami elengedhetetlen, hogyha korszerű bioüzemanyagokat akarunk előállítani a jövőben, és persze összevág azzal a koncepcióval is, amelyet Kányete biztos úr alakított ki az Európai Energiaunióról. A bioüzemanyagoknak kétségkívül fontos szerep jut ebben, és Biztosítani kell azt, hogy megfelelő jogi keretek, illetve jogbiztonság létezzen a jövőbeni fejlődés szempontjából, és fontos ez. Ezért szavaztam igennel, remélem, hogy a jövőben ez sikerhez vezet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az OK jelentés következik. A műanyag hortasakokról Poszpusil úr egy perc. Köszönöm gondolkoztam azon, hogy eh, hogyan is eh, szavazzak erre a, az anyagra, mert eh, egyfelől lehet érvelni amellett, hogy az Európai Unió oldja meg ezt a problémát, másfelől lehet a szubszidiaritás mellett is érvelni ugyanakkor azt mindenképpen meg kell állapítani, hogy a cél maga az üdvös, éppen ezért úgy döntöttem, hogy ezt a megoldást támogatom. A tagállamok számára ez lehetőséget biztosít arra, hogy saját intézkedéseket hozzanak és eldöntsék, hogy hogyan akarják ezeknek a hortásakoknak a felhasználását csökkenteni. Ami az eredeti javaslatot illeti, az kötelezettséget rót volna a tagállamokra, hogy kizárólag pénz ellenében lehessen forgalom összhangba hozni. Ilyen tasakokat, ilyen kötelezettséget nem lehet róni a tagállamokra, csak általános célkitűzéseket lehet megtenni, így végül is tud, tudtam támogatni a módosított formában ezt a javaslatot. Köszönöm, Bogomics úr, következik egy perc. Plastične vrečke, ki jih... Köszönöm szépen. A műanyag hortosokok alapokat több milliós mennyiségben használjuk Európában. Nagyon nagy környezetszennyezőről van szó. Örülök annak, hogy a tagállamoknak most a szubszidiaritás elve alapján lehetőségük nyílik arra, hogy el, maguk döntsék el, hogyan kívánják elérni a kitűzött célt. Nagyon fontos, hogy 2019 a 2019-2025-ig terjedő időszakra vonatkozólag határértékeket határoztunk meg, illetve célokat tűztünk ki. Hogyha ezeket nem sikerül elérni, akkor az Európai Parlament szigorúbb intézkedéseket kérhet majd a bizottságtól, az ideig azonban a tagállamok maguk dönthetik el, hogy hogyan kívánják csökkenteni a műanyag hortasokok mennyiségét. Nekov, képviselő egy perc. Elnök úr, köszönöm támogattam az irányelvjavaslatot, mert úgy gondolom, hogy a környezetvédelme kulcsfontosságú az egészségünk szempontjából. Mindannyian aggájjal látjuk a, a, azt a tényt, hogy rettetesen sújtja a környezetet e, ez a műanyag termék. Nem jó gondolat az, hogy ugyanakkor, hogy pótulagos árakat vagy szankciókat vezetünk be, sújtva a fogyasztókat a válságos időkben. Lehet, hogy jól néz ki ez papíron, ám gazdasági társadalmi hatásait tekintve nem kívánatos. Nem lehet ezek fölött szemet hújni. Szerintem nem jó, tehát hogyha díjat szedünk be e, zacskókért, különösen nem, hogyha irreálisan magas árat szabunk. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogyha a műanyag zacskók gyártása leáll, az ágazat dolgozóira ez hatással lesz, munkahelyek szűnhetnek meg nagy számban. Köszönöm. Harkin asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma örömmel láttam, hogy a parlament választott azokra az aggályokra, amelyeket európai polgárok fogalmaznak meg. Az Euróbarometer mutatta nemrég, hogy 92% az állampolgár kifejezte aggáját a környezet állapotával szemben, és az, az eldobható műanyag zacskók használatának csökkentését kéri. Hazám úttörő. Ebben 90%-kal sikerült csökkenteni a műanyag tasakok használatát azzal, hogy díjat szabtunk rá. A szupermarketek, boltok nem adhatják ingyen, hanem 22 centet kell kérjenek egy zacskóért. Ez jelentős összeg, és emberek elgondolkoznak rajta, érdemese venni. 90%-ában a döntéseknek arra jutnak, hogy inkább újra használják a már meglevő zacskójukat, vagy ö, törzsnebarát zacskókat vásárolnak, vagy használnak. A tagállamoknak is nyitva hagyja az utat, hogy vagy kötelező csökkentési cél, cél tűznek ki, vagy pedig komposztálható sztenderdeket vezetnek be más intézkedésekkel együtt. Köszönöm szépen, Petr képviselő egy percben. Köszönöm. Ez eh, most az utolsó stádiuma egy eh, olyan irányelv elfogadásának, amely egy komoly problémát old meg, mert ezek a műanyag zacskók gyakran a tengerben végzik. A nagy mértékű felhasználása ezeknek a zacskóknak valójában veszélyes és fenntarthatatlan. Az eldobható műanyag tasakok, amelyeket csak egyszer használnak, komoly szennyezést jelentenek. A kompromisszumos javaslat ebben az irányelvben figyelemben veszi a fogyasztók érdekeit, valamint a műanyagzacskó gyártók érdekeit is, illetve tekintette van a környezetvédelemre. Ezért is fontos az, hogy külön megjelent a nagyon könnyű műanyag tasak definíciója is, mert azoknak a termelőknek, illetve gyártóknak, amelyek ezeket gyártják, korábban veszélyeztette volna fennmaradásukat, a tagállamok pedig választási lehetőséget kapnak. Malatics úr, egy perc. Grupa. Eli úr, egy perc, bocsánat. Elnök úr, a frakciómmal együtt szavaztam, és örülök annak, hogy 591-en igennel szavaztunk, ami azt jelenti, hogy megértjük ennek a témának a fontosságát. Fontos az, hogy a célkitűzéseket legyenek célkitűzések, azok reálisak legyenek és elérhetőek legyenek. Amikor valamiért fizetni kell, akkor az emberek jobban odafigyelnek annak használatára. Észak-Európa egyes országaiban, például Dániában azt tapasztalható, hogy lecsökkent a műanyag zacskók felhasználása. E, fejenként immár csak négyet használnak fel a dánok. E, az én hazámban pedig egy 15 centes, eredetileg 15 centes árat, illetve kötelező árat vezettek be, ami most már 22 cent e, és ezzel csökkent a műanyag zacskó felhasználás 328 per főről 21 per főre. Köszönöm, Maletics úr következik egy perc. Köszönöm szépen. Támogattam a irányelv módosítását, mert figyelembe veszi azokat az álláspontokat, amelyeket a horvát kistermelők kis eh, érdekeit is megjeleníti szemben a korábbi javaslattal. A tény, hogy ezek szennyezőek, jó lenne, hogyha újra felhasználhatóak volnának ezek a műanyag tasakok, ám sajnálatos módon a vonatkozó módosító nem került elfogadásra. Tehát egy olyan kompromisszum jött létre, amelyel végsősorban egyetértek a tagállamok, vagy csökkentik az egyszerűen jutó tasak felhasználást, vagy díjat szabnak 2018-tól e termékre. Tehát ez a nagyon vékony falu műanyag zacskókra vonatkozó szabály. Ennek végrehajtása a környezet szennyezését csökkenti, ezért támogattam. Köszönöm szépen, Sjordora asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Szeretném kifejteni, miért nem szabasztam ez bizonyos részletekre terjed ki, csak az irányelv, melyek hatásolnak a környezetünkre. A műanyagtasakok, amelyek a falvasztagsága 5-50 mikronig terjed, ezeket nevezzük ö, ö, könnyű műanyagtasakoknak a meghatározás szerint. Ám az irányelv nem, mond, nem utasítja a tagállamokat semmire, nyitva hagyja az utat előttük, hogy megválasszák, hogyan kívánják, milyen módon csökkenteni termékek fogyasztását. díjbevezetésével vagy más eszközzel, rájuk hagyva a döntést. Fontos azt is látni, hogy a komposztálható ö, zacskókat címkézni kell megfelelő módon, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy az Európai Unió inkább olyan témákra kéne koncentrálni, amelyekre a tagállamok nem tudnak megbirkózni. Ezért szavaztam úgy, ahogy szavaztam. Köszönöm. Most a Fária jelentésről fogunk beszélni. A széndiokszid kibocsátás a tengeri szállításból eredően. Harkin asszony szó egy percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon jó javaslat, és az EU itt vezető szerepet tölt be. A célunk az, hogy legyen egy nemzetközi megállapodás, egyenlő feltételek mindenki számára. Az üvegházhatású gázkibocsátás 1%-át adja a tengeri közlekedés, és ez a százalék, ez az arány nőni fog. A e, tengeri közlekedés az egyetlen olyan szektor, amire nem vonatkoznak a e, széndiokszid kibocsátási jogszabályok. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, és szupranacionális keretekre van szükség, igen, ez a célunk. De valahonnan nem kell indulni és ez most egy jó kezdet. Monitorozni fogjuk az összes európai kikötők felé haladó hajókat, és az EU kikötői között az oda befutó, onnan kifutó hajókat, útvonalát nyom, és a kibocsátás nyomon fogjuk követni. Az energiahatékonysági adatokat is vizsgálni fogjuk. Nagyon fontos, hogy nagy költségek mellett, nélkül lehessen végrehajtani ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy el, sikerült elfogadni ezt az ajánlást, és most végre tudunk tenni valamit a tengeri közlekedés széndiokszid kibocsátása ellen. Ahogyan délelőtt is elhangzott, amikor a vitában is lehetőségem volt hozzászólni, a széndiokszid kibocsátás mintegy 40%-át adja a tengeri közlekedés. Valamit tenni kell ez ellen. A jövőben majd nyomon fogjuk tudni követni a kikötőbe befutó hajókat, és ezt követően nemzetközi szinten is sikerül majd közös politikát kialakítani, aminek a segítségével az egész világon meg lehet majd oldani ezt a problémát. Úgy gondolom ez egy jó előrelépés, ez is jelzi, hogy a parlament és Európa valóban a polgárok érdekében dolgoznak. Köszönöm szépen, most pedig tovább megyünk, a következő a Valenza jelentés, és Harkin asszonya ismét a szó egy percben. Úgy gondolom, hogy a Valenza jelentés amelynek eh, tárgya a tőkehal hering és sprotné halászatával kapcsolatos eh, nagyon lényeges javaslat. A közös halászati politikát eh, megreformáltuk. Steven Hughes kollégánk, aki már ugye nem parlamenti tagja, megérdemli azt, hogy megköszönjük az erőfeszítéseit. De most a parlament feladata az, hogy a reformot hatékonyan végrehajtsuk. A reform alapján a legfrissebb tudományos eh, adatokat kell figyelembe venni. A eh, cél célral is eh, egyetértük, ami nulla FMS y t azaz fenntartató hozamnál írja elő meg, le, meg kell óvnunk, védenünk a növendék halakat, és minimálisra kell csökkenteni azt, hogy véletlenszerűen tengeri emlősállatok és madarak is elkosztuljanak. A morszkoj stratégi. Köszönöm, Peti asszony. Ez a keretirányelv nagyon fontos, és az is fontos, hogy a tagállamok is ez szerint alakítsák majd a szakpolitikájukat, hogy fenntartható legyen a halászatuk. A kereskedelmi jellegű halfajták és általában a, a halfajták fenntartható módon történő kezelése, az állományok megfelelő kezelése feltétele a fenntartható jövőbeni környezetnek. De a fenntarthatóságon túl is vannak céljaink, hiszen ha nem fenntartható módon követ, közelítjük meg a halászatot, akkor nem fogjuk tudni elérni 2020-ra a jó tengeri környezet kapcsolatban kitűzött céljainkat, és ez garantálja a jövő generációk megélését. Köszönöm. Átérünk a KEDEK jelentésre. Fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség. Bogovics úr, egy perc. Köszönöm támogattam ezt a jelentést, megszavaztam, hiszen hangsúlyozza a kirakadási kötelezettségeket a halászok tekintetében. A kirakadási kötelezettség évvégéig érvényes. A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok nehézség merült föl az irányelv végrehajtása során, és éppen ezért egyetértek a javaslattal, hogy nagyon gondosan, odafigyeléssel új irányelvet kell, hogy bevezessünk. És meg kell, hogy hallgassuk magukat a halászokat is. Olyan országokban, mint például Szlovéniában, ahol a, ezek a szabályok nagyon nagy terhet jelentenek a halászok számára, figyelme kell venni az ő véleményüket is, ráadásul a turizmus szempontjából is ez problémás. Köszönöm szépen! a Libeszke jelentésre térünk át, a bolonyai folyamat végrehajtása. Sőter asszony, a szó egy perc. Vážený pane eh, místo předsedo, děkuji, že jsem... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lehetőségem van, hogy elmondjam a véleményemet erről a jelentésről. A nagy többség támogatta itt az Európai Parlamentben a mai napon ezt a jelentést. Fontos, hogy a bolonyai folyamat végrehajtását nyomon kövessük kollégánk Krisztina Libeszke készítette a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani számára, mert nagyon átfogó jelentést készített. Nagyon jó volt az együttműködés is. Sajnos az Európai Parlament plenáris ülésén nem tudtuk megfelelően megvitatni ezt a jelentést, ezért is szeretném most hangsúlyozni, hogy itt a jelentés az Európai Uniós támogatással foglalkozik, célja a felsőoktatás minőségének a javítása, ez pedig az európai felsőfokú oktatási övezetnek a része kell, hogy legyen a bolonyai folyamat. A miniszteri, miniszterek és konferenciát fognak tartani májusban Jerevánban a bolonyai folyamatról, és ez is egy bizonyos mandátumot jelent. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a kollégáknak. Köszönöm. Balca Zoltán, egy perc. Köszönöm a szót

Mulțumim. Köszönöm szépen. Mária úr, a következő egy percben. Köszönöm szépen. A bolonyai folyamat megvalósítására szóló jelentést nem szavaztam meg, mert szerintem az a fontos, hogy a felső oktatásnak a nyilvánosság számára látható eh, jellege is teljesen sérült. Úgy gondolom, hogy az oktatás, a közoktatás, a képzés, a felsőoktatás mind-mind közjavak. A felső oktatás egy nagyon fontos uh, vívmánya. Az a folyamat ugyan hozzájárult a foglalkoztatási helyzet javulásához, de Görögországban csak a lakosságnak a 2 százaléka elhagyta az országot, hogy máshol keressen munkát, ehhez is hozzájárult az egységes bolonyai folyamat. Úgyhogy egyáltalán nem láthatunk jó eredményeket. Köszönöm szépen, Maleti Csasszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A legfontosabb üzenete ennek a jelentésnek, hogy meg kell reformálni a bolonyai folyamatot, és új oktatási rendszereket kell kialakítani. Ezzel egyetértek. A bolonyai folyamat 1999-ben kezdődött, és jelenleg 47 állam vezette be. Ezek az országok alkotják az európai felsőoktatási vezetet fontos, hogy lehetővé teszi, hogy elismerjék ezeket a képzettségeket más országokban, és így ez a, hozzájárul a képzett fiatalok mobilitásához. Amikor megvizsgáljuk az eredményeket, a 15 éves folyamatnak az eredményeit, akkor azt látjuk, hogy változások történtek, jobban szerveződik a felsőoktatás, és az képzési rendszereket is könnyebb összehasonlítani az egyes tagállamok között. Azért van hiányosság is, méghozzá a munkaerőpiaci elismerés területén van ez, és itt kell változtatnunk. Köszönöm szépen, Zer úr, egy perc. Elnézést. Zaborszka asszony először. Köszönöm szépen. az oktatás minőségének összehasonlíthatósága és határon átnyúló struktúrák mindenképpen hasznosak minden fiatal számára, független attól, hogy melyik ország polgárai. A jelentéstevővel együtt én is szeretném kihangsúlyozni azt, hogy kapcsolat van a bolonyai folyamat kutatási irányultsága és az Erasmus Plus között. Nagyon lényeges, hogy a fiatal egyetemisták, akik, és akik a felsőoktatást elvégezték, ne legyenek semmilyen hátrányos megkülönböztetés tárgyain hanem figyelembe vegyük azt, hogy a technológiai haladás miatt mindenképpen az emberi kapcsolatokat előbe, előre kell helyezni, és a humánumot nem szabad elveszteni. Köszönöm Zuer úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek mindenek előtt, hogy ilyen kitűnő jelentést készített a bolonyai folyamat eddig eltelt időszakáról. Köszönöm azt is, hogy ilyen kitűnő hozzáállással készítette el a jelentést, és az árnyék előadók is komolyan részt vettek a munkában. A bolonyai folyamatról persze nagyon sokat beszélhetnénk. A viták elején már leszögeztük azt, hogy még nagyon sokszor kell még cserélnünk, vitatkoznunk erről a kérdésről. Ez a folyamat messze túlmutat az EU határain. Hogyha így haladunk, úgy haladunk tovább, mint eddig, akkor biztos vagyok abban, hogy át tudjuk hidalni azt, hogy a piacnak mire van igénye, illetve milyen az egyetemek kibocsátása. Forrácsa asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr nem szavaztam meg a saját kezdeményezési jelentést. Úgy gondolom, hogy 10 év telt el, 15 év telt már el a bolonyai folyamat bevezetésétől, úgyhogy nagyon komoly mérleget és részletes elemzést kellett volna végezni. A ma bemutatott jelentésből hiányzik egy nagyon fontos téma, mégpedig az, hogy nem csak gazdasági szempontból kell megközelíteni ezt a témát. Egyébként a tagállamok ellen reformjai nagyon sok tekintetben nem feltétlenül illeszkedtek a bolonyai folyamathoz. Például az olasz rendszer összeomlott, először megszorítások voltak, aztán a Gemilli reform, ezt egyes első szemében élhettem végig, hogy az egyetemi kutatásra mennyire kevés forrás áll rendelkezés. Harcolunk a versenyképességért, az ismeretek elismertetésért, a tanuláshoz való jogért, az egyetemi kutatásra való jogért. Köszönöm. Köszönöm. A Venta jelentésre térünk át. Az Európai Film a Digitális Korban. Sajdrova asszonya a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a jelentést az Európai Film a digitális korban. A filmművészet nagyon fontos területe a kulturális örökségünknek, és anyagi, gazdasági erőt is jelent. Fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament elismerje ennek a kulturális szektornak a fontosságát, továbbá támogassa a kisebb filmművészeti központokat és A, van egy bizonyos kulturális alfabetizmus, amit ilyenfajta jelentésekkel is esetleg sikerül felszámolnunk úgy gondolom, hogy az európai forgalmazók és rendezők, illetve producerek közti kapcsolatszerveződése is nagyon fontos a jövő szempontjából. Remélem, hogy a jelentés valóban hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő támogatást kaphasson például a Lux díj, ami nagyon jelentős presztízsre tett más szert az elmúlt években. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. a filmek kulturális értéket képviselnek, amelyek az európai gazdaság fejlődését is elősegítik. Ezzel egyidejűleg hozzájárulnak az európai kulturális hagyományok, minden ország kulturális hagyományának fenntartásához. A filmipar az európai művészetiparok egyik legnagyobbika. Az európai kulturális sokféleséget támogatnunk, tá, támogatnunk kell, ezért azt kell, hogy elérjük, hogy a filmipar prosperáljon. Erre van szükség, és ez természetesen együtt jár azzal is, hogy a média program keretében a közönséghez való eljutást a termékeknek támogatjuk. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kis mozik, kis filmszínházak, kis falvakban, közösségekben eh, is működni tudjanak. A nyári szabadtéri mozikat támogatni kell. Nekov úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. A legnagyobb kihívás Európában a filmművészet és a filmipar előtt, hogy hatékonyabb reklámra van szükség az európai filmek érdekében. Az Egyesült Államokban a reklám költségvetés, a teljes költségvetés 50%-át képviseli a film készítése során. Az Európai Unióban ez az arány sokkal alacsonyabb. Ezért fontos lenne, hogy a tagállamok jobban használják az európai forrásokat, és így a digitalizálást tudják finanszírozni, a forgalmazást, az filmművészeti örökséget és a filmművészeti archívumokat. Ezen kívül ösztönözni kell azt is, hogy a fiatalok körében terjedjen a filmvészet, a filmvészeti örökségünk megismerése, ez a kultúra nagyon fontos része. Köszönöm. Mártis képviselő, egy perc. Ez a 2014. pokazuju de je u Evropi prikazano dva... Köszönöm szépen a 2014-es 2014-es jelentés rámutatott arra, hogy Európában mindenképpen erősíteni kell az európai filmipart. Ugyanis elég riasztó adataink vannak, és teljesen egyértelmű, hogy megfelelő pénzeszközöket kell, például a másfél millió eurós Creative Europe program keretében az EU filmiparának a támogatására fordítani, és általában is az egész kulturális ágazatot az EU-ban támogatni kell. A médiafinanszírozási alprogram célja, hogy új partnereket keresünk, és a nemzeti határokon kívül is partnerekkel társ koprodukciókban készülhessenek európai filmek. Örülök, hogy Horvátországban sikerült több projektet is megvalósítani. Támogattam a jelentést, mert ez támogatja azt, hogy megteremtsük a jogi feltételeit annak, hogy állami és magánfinanszírozás segítse a filmipar fejlődését. Köszönöm, most rátérünk a Köztinger jelentésre, az új uniós egrőgazdálkodási stratégia, Bogovics úr. Egy percben. Szeretnék mindeneket Köztinger asszonynak gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez és ahhoz, hogy elfogadtuk a jelentést. Én támogattam, igennel szavaztam. Az erdőgazdálkodás, az erdők rendkívül fontosak, különösen azokban a tagállamokban, ahol sok az erdő. Szlovénia a, azon három tagállam egyike az EU-ban, ahol a legnagyobb az erdő terület. Az ország területének több mint kétharmadát teszik ki az erdők. A fa feldolgozás, az erdőgazdálkodás továbbra is rendkívül fontos forrása és elősegítője a fenntartható fejlődésnek. Az erdészeti politikához hozzátartozik a környezetvédelem és a feldolgozó ipar, és ezekről is szól a jelentés. A fa nagyon hasznos termék, sok ágazatban használják fel. Köszönöm, Poszpisil úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Eredetileg támogatni akartam ezt a stratégiát, de végül is nem tettem meg, hanem tartózkodtam. Ugyanis néhány módosító indítványt elfogadott az ENVI szakbizottság, amelyeket az én véleményem és cseh szakértők szerint nem kellett volna elfogadni ezek a módosítók a környezetvédelmi szempontokkal foglalkoznak, és ez szembe megy a, a tulajdonosok érdekeivel, akiknek viszont meg kell élni, elég nyerességre kell szerteniük, ami a megélhetéseket biztosítja, és ezért nem támogattam a, ezt a jelentést. Csehországban a magánerdő tulajdonosok társaságával, szervezetével konzultáltam, Végül is sikerült egy kompromisszumra jutni az erdők védelme és az tulajdonosok érdeke között. Mert csak ha megtaláljuk ezt a középutat és a kompromisszumot, akkor lehet biztosítani a fenntartható fennmaradását az erdőknek. Zajedničke šumarske politike. Picula képviselő, egy perc. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr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 I think you know now we've got it. So you continue. Most működni fog, úgyhogy folytathatja. Újra kezdjem? Újra kezdhetem? Ha úgy kívánja. Köszönöm. Bár közös erdőgazdálkodási politikát nem lehet kilakítani, mert ez nem az Európai Unió illetékessége, stratégiai javaslatokkal lehet élni. Nagyon fontos a fa, az erdőgazdálkodás, de mindezt fenntartható módon kell végeznünk. Úgy gondolom, hogy az új erdőgazdálkodási stratégia az erdők fenntartására koncentrál. Horvátországi példák mutatják, hogy az évtizedeken keresztüli negatív hatás, negatív folyamatok a rossz hozzáállásnak az eredményei, a nem megfelelő, nem felkészült erdőgazdálkodásnak, és ez sokszor katasztrofális helyzethez is vezetett. Sokszor azt látjuk, hogy valaki nem látja a fától az erdőt, a, nagyon sokan csak a profit szempontjából közelítik meg az erdőgazdálkodást. Az új erdőgazdálkodásnak nem csak mezőgazdasági aspektusa kell, hogy legyen, hanem az energiaforrás, a biodiverzitás szempontjait is figyelembe kell venni. Ezeknek a fontosságát sem szabad elfelejtenünk. Köszönöm. Máriász képviselő, egy perc. Η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Köszönöm szépen. Az Európai Unió erdészeti stratégiájának a fenntarthatóságra az erdők fenntartható megőrzésére kell összpontosítania. Egy nagyon fontos fázisban vagyunk, hiszen szembe kell szállnunk a klímaváltozás következményeivel. Mindjárt itt van a nyár, hatalmas erdőtüzek fenyegetnek. Görögországban és más dél-európai országokban nagyon fontos, hogy az elszükséges megfelelő e, erőforrások, anyagi erőforrások is rendelkezésre álljanak. Az erdőknek és az erdők gazdálkodásnak e, támogatnia kell, és támogatni is tudja a gazdasági fejlődés, többletértéket teremt az erdőknek, a hasznosítása fenntartható kell, hogy legyen és az erdőgazdálkodási stratégiát majd úgy kell megvalósítani, hogy hosszú távú tervünk legyen a vonatkozó technológiák hasznosítására, az erdők hasznosítására. Sajnos az erre, meg, erre szóló megfelelő válaszokat azonban a jelentés nem tartalmazza. Gorszke font. Nekap képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr az erdőgazdálkodás szempontjából rendelkezésre álló források nagyon fontosak, hiszen az erdők teszik lehetővé a biodiverzitás megtartását, és ez biztosít nagyon sok élelmiszer alapanyagot, de akár kozmetikai termék alapanyagot is. Fontos, hogy az erdőgazdálkodással kapcsolatban a többi aspektust is megvizsgáljuk. Hogyha az erdők megszűnnek vagy csökkennek Európában, akkor például lesznek olyan területek, amelyekről a lakosság el fog vonulni és elnéptelenednek. Éppen ezért az Európai Uniónak és a tagállamoknak közösen kell követnie a stratégiát, hogy föntartsuk ezt a nagyon fontos forrást. Az Európai Bizottságnak európai mezőgazdasági vagy mezők gazdálkodásával kapcsolatos stratégiát is ki kell dolgoznia, mert ez kapcsolódik a teljes képhez. Köszönöm, Petir asszony, egy perc. Az erdők fenntarthatóságáról sokat beszélünk, meg kell őrizni következő nemzedékek számára is az erdőket. Az erdők a zöld gazdaság szempontjából rendkívül fontosak, megújuló energiaforrás az erdő, hozzájárulhat a klímaváltozás elleni küzdelemhez, és még nem értékeltük ki megfelelően az erdők jelentőségét. Az erdők a biológiai sokszínűség őrzői és forrásai. Ahhoz, hogy megőrizzük a környezetet és az egészséget, elengedhetetlenül fontosak az erdők. Horvátországban jó hagyományai vannak a jó erdőgazdálkodásnak, és nemzeti jogszabályaink alapján működik az erdőgazdálkodás. Köszönöm Köszinger asszonynak a jelentést, a mi javaslatainkat is beépítette a stratégiába. Maletics asszony egy percben. Európában az erdészetben több mint 3,5 millióan dolgoznak gazdasági és társadalmi jelentősége nagy az erdészetnek, ezért fontos, hogy legyenek beruházások, kutatásba, fejlesztésbe, fenntartható módon kell végezni az erdőgazdálkodást és a kitermelést, a fakitermelést is. A fa, mint biomassa egyre szélesebb körű felhasználást élvez, és még felelősségteljesebben kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. A jelentés felhívja a figyelmet ezekre a szempontokra. A tudományos eredmények és a szakértelemnek a hatására, amelynek nagy hagyományai vannak Horvátországban, Horvátország is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az ágazat a munkahelyteremtésben is fontos szerepet játszol, és ez a legfontosabb célunk. Elnök, köszönöm szépen. Most megszakítjuk az ülést, és háromkor folytatjuk.